Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először néhány közleménnyel szeretnék élni önök felé. Nagy szomorúsággal kell, hogy közöljem önökkel, hogy a Brüsszel, a Brüsszel melletti vasúti balesetben Claudia Cardináló asszony is életét vesztette. Candiago asszony 2008. decemberre óta dolgozott az Európai Parlamentben valamennyiük nevében hozzátartozóit legmélyebb együttérzésünkről szeretnénk biztosítani. Az utóbbi napokban a Portugál Madeira szigetén is óriási szökőár volt, ö, illetve árvíz, és legalább 38 emberről nem tudnak elszámolni a hatóságok. Együtt vagyunk imáikban a, az áldozatok hozzátartozóival. Kérem önöket, hogy mindkét katasztrófa áldozatai emlékére egy perces néma felállással adózzunk közösen. dziękuję państwu. teraz chciałbym serdecznie powitać wśród nas obecnych gości. Szeretném a plenáris terem galériáján a fehér orosz delegációt üdvözölni. Milinkiewicz úr is közöttük van, aki a Szaharov díj nyertese volt 2006-ban. Sok szeretettel és tisztelettel üdvözlöm őt is, és politikai harcos